kapcsolatok magas minőségére van szükség, mert a gazdaságpolitikai eszközök és azok ö, eredménye is a statisztikai adatok minőségétől függenek. Ilyen értelemben azt is elmondhatjuk, hogy a statisztika annyira hiteles a közvélemény szemében, amennyire hitelesek azok az intézmények, amelyek kibocsátják ezeket a statisztikákat. És ha olyan botrányok adódnak, mint a mostani, akkor maguk az intézmények, mostani esetben a, a hitelintézetek, a bankok vesztenek hitelességükből e botránynak betudhatóan. Az Európai Bizottság is belátta ezeket a tényeket, és kiadott egy dokumentumot a minőségmenedzsment, robosztus minőségmenedzsment címmel, a statisztikákra vonatkozóan. Mi is egy saját kezdeményezésű jelentést írtunk a parlamentben ugyanebben a témában, és most pedig egy jogalkotási jelentés áll előttünk. A jelentés igyekszik aláhúzni azt, hogy a, a bizalmat kell erősíteni, és ebben fontos szerep hárul a tagállami kormányokra és annak azok szerepkörének. Hiszen a hivatalos statisztikák hitelessége, illetve a nemzeti statisztikai hivatalok függetlensége rendkívül fontos feladat, és a kormányok szerepkörébe tartozik. Átlátható felvételre van szükség kizárólag szakmai kritériumokra alapozott felvételre. A jelenlegi alapvető jogi kereteket is felül kell vizsgálnunk az Európai Statisztika képzésben, annak érdekében, hogy erősítsük a hitelességet. Különösen a szakmai függetlenségére kell aláhúzni a Nemzeti Statisztikai Hivataloknak, kulcsfontosságú ezek jelentősége ebben az összefüggésben a jelenlegi javaslat a hivatalok vezetőjének függetlenségére is hangsúlyt helyez, hiszen ez alapfeltétele annak, hogy saját hivatalaik függetlensége is megerősödjék. Az is rendkívül fontos, hogy a vezetők dönthessenek a módszertanokat illetően, az alkalmazott folyamatokat illetően, és azt tiltani kell, tiltanunk kell, hogy hogy utasításokat kaphassanak, vagy kérhessenek a nemzeti kormányoktól a statisztikai hivatalok, illetve azok vezetői. Ez alapfeltétele a függetlenségnek, hogy ez megvalósuljon. Átlátható és jogilag kötelező szabályok kell, hogy érvényesüljenek a kinevezésekre, átvételekre, illetve elbocsátásokra vonatkozóan. Ahogy ez működik egyébként az igen hiteles intézményeknél, például a központi jegybankoknál működnek ilyen garanciák és rendszerek. Fontos, hogy a statisztikai hivatalok éves jelentést készítsenek statisztikai tevékeny, szakmai tevékenységükről és pénzügyi ö, gazdálkodásukról, lehetőleg nagyobb átláthatóság jegyében. Van egy Európai Statisztikai ö, Gyakorlati Kódex, 2009-re megy vissza ennek a használata, ám a mostani javaslat szerint azt is garantálnom kell, hogy a kormányok is írják alá ezeket, minden tagállam, illetve elejegyezze a bizottság is ezt a legmagasabb szinten, hogy ezeket a kötelezettségvállalásokat valóban komolyan vehessük. Van egy 17a új cikk, mely az adminisztratív ö, ö, jegyzőkönyvek hozzáférését teszi lehetővé, az adminisztratív adatforrások jobb alkalmazását elősegítendő az európai statisztikák képzésében. A hatos cikk pedig a független biztosított az Eurostat függetlenségét igyekszik erőteljesen biztosítani európai szinten. Zárásképp annyit szeretnék elmondani, hogy mindez nem követel kül új forrásokat, a statisztikai költségvetéseket nem kell bővíteni, és ezzel szemben egyszerűsíti, javítja a koordinációt és az együttműködést a szervezetek között, miközben magas minőséget biztosít magukban a statisztikákban. Köszönöm. Um, Köszönöm. Az árnyékjelentéstevőket kérdezem, Jean-Paul nincs itt. Rodi, te vagy az jelentéstevő? Köszönöm, elnök asszony. Először is Szeretnék a jelentéstevőnek köszönetet mondani és gratulálni neki, ugyanis kiegészítő információt nyújt egy olyan témában, amely már a múltban is hosszadalmasan foglalkoztatott bennünket, nem csak ami a statisztikai adatok hitelességét, illetve az elvet illetően, hanem azon országokra vonatkozóan is, amelyek felelősek azért, hogy az Európai Statisztikai Hivatal részére bocsássák ezen adatokat. Ugyanakkor itt nem pusztán a hitelességről van szó, hanem arról is, hogy ez az új rendszer mindenképpen jól kell, hogy működjön. A pénzügyi ellenőrzés jól kell, hogy működjön, összehasonlítható adatok kellenek, és értékelésre van szükség. Nagyon fontos az is, hogy a gazdasági kohéziót biztosítsuk, valamint a gazdaságpolitikák összehangolását, a pénzügyi politikák összehangolását, tehát ez egy nagyon fontos téma, amelyről ma itt szó van mert anélkül, hogy tényleg megbízható, hiteles adataink legyenek, ezek nélkül egyáltalán nem tudunk előre haladni a tagállamok pénzügypolitikának összehangolása terén. Tehát támogatjuk ezt a javaslatot, az előadó javaslatait. Egyfelől biztosak kell, hogy legyünk abban, hogy a hatóságok függetlensége biztosított azon hatóságoké, amelyek ezen adatokat kiadják, ugyanakkor azonban természetesen arról is meg kell győződnünk, hogy az adatok milyen alapra helyezkednek, és a tagállamok közti összehasonlíthatóságot lehetővé kell tenni. További erőfeszítések a koordináció nyomon követése, a pénzügyi politika koordinációjának nyomon követése érdekében szükséges. A az összes kötelezettség, az összes erőfeszítés fontos, hogy hiteles adatokra, statisztikai adatokra épüljön. Fontos tehát az is, hogy hogyan kerül sor az adatok összegyűjtésére. Itt ugye a hatóságok szavahihetősége a fontos. Minden esetre konkrét elképzelésekkel fogjuk nyomon követni ezt a jelentést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Sophie. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, ezek a javaslatok valóban nagyon hasznosak, Akár néhány kérdést is felvetnek számomra, hanem is sokat. Első kérdésem az, hogy vagy ugyanazon kritériumokat és normákat alkalmazzák-e a kinevez, az Eurostat vezetőjének kinevezésére, mint amelyeket előrányoznak a függetlenség jegyében a többi hivatalra. Aztán az úgynevezett kötelezettségvállalások a statisztikák megbízhatóságára vonatkozóan. Ez kicsit úgy hangzik, mint, a, mint amikor a, a, a cserkész esküt tesz, ugye a kis cserkész esküje, majd biztos, hogy jó lesz a minőség, de nem látok kötelező jelleget mindebben. Azok a nem kötelező szabályok, amelyeket az elmúlt években jóvá hagytunk, nem igen kerültek betartásra a tagállamok részéről. Ez volt a benyomásom több statisztikával kapcsolatos jelentés tárgyában is az elmúlt években. Azok nagyon szépek voltak, papíron jól festettek, ám a gyakorlat bizony eltért ezektől az előrányzatoktól. Úgyhogy azt is vizsgálnunk kell, hogyan hagyják mindezeket végre. A az előttem ülő úr talán várna egy picit, míg befejezem, már aki takar engem itt előttem. Kicsit el is vesztettem a fonalat. És végül szeretném világosabban látni, mit értünk az alatt, hogy hozzá kell férni minden igazgatási dokumentumhoz. Ez pontosan hogyan kerül majd értelmezésre? Köszönöm, Filip. Well, uh, I think that we have a good, uh... Azt hiszem, hogy uh, jó kiinduló pont a bizottsági javaslat. Erre azt hiszem, hogy joggal építhetjük a munkánkat. Néhány észrevételt tennék. Először is, uh, Edward, az a kapcsolatban, hogy a nemzeti statisztikai hivatalok függetlenek kell, hogy legyenek amikor is a módszertant megállapítják. Igen, valóban. Azt kell mondjam, hogy ezzel bizonyos mértékig egyetértek, de azért fogadjuk el azt a tényt is, hogy főleg ugye, amikor statisztikákat dolgozunk ki, a módszertan nagyon nagy szerepet játszik, amikor definiálni akarjuk, hogy milyen eredményt érünk el, tehát a számok nem semlegesek és azok, akik a statisztikai hivatalokban dolgoznak, ők nem robotok, hanem emberek, akiknek megvannak a maguk gondolataik, elképzeléseik, és ugyanúgy, mint ahogy semmilyen központi bank elnökében nem bízunk meg teljesen, azt hiszem, hogy nem akarunk teljes szabadságot biztosítani semmilyen statisztikai hivatalnak sem, abban a tekintetben, milyen módszertant választanak. Tehát a jogalkotónak e tekintetben szerintem igenis van szerepe, meg kell határozza az irányt, azok területeket, amelyekről határozott helytálló adatokat szeretnénk. Emlékszem a hatos csomagra, a makrogazdasági egyensúlytalanságokra, ott igenis politikai döntéssel dönteni azt, hogy milyen mutatókat akarunk nyomon követni. És hogyha ezt a választást a statisztikai hivatalokra bízzuk, akik nem elszámoltathatóak, akkor további bürokráciát építünk. És ha ezek az emberek adott esetben zöldek, akkor lehet, hogy egy bizonyos aspektust helyeznek előtérbe. Valóban én is azt akarom, hogy függetlenek legyenek munkájuk közben, de az irány meghatározása ennek ellenére a politikai döntés kérdése és a nemzeti parlamentek, valamint az Európai Parlament hatásköre. Ami a nemzeti, ami a kódexeket illeti, természetesen azt akarjuk, hogy ezek ismertek és érthetőek legyenek a polgárok számára is és azt akarjuk, hogy végrehajthatóak legyenek. Az önszabályozást nem tartjuk kielégítőnek. Kérdezem én, hogy ez emberek esetében elfogadhatónak tartanánk-e az önszabályozást? Tehát ha van egy magatartási kódex, akkor ezt ennek megfelelően monitorozni kell. És amit talán szintén érdemes volna szemügyre vennünk, az az, hogy hogyan tudjuk ösztönözni már kérdés az, hogy ezt egy jogszabályban kell -e megtenni. Hogyan tudjuk a bevált gyakorlatokat és a társértékeléseket ösztönözni a nemzeti statisztikai hivatalok között? Továbbá az is kérdéses, hogy megfelelően tartjuk-e a jelenlegi keretet, illetve annak működését, már ami az a Eurostat, illetve a Nemzeti Statisztikai Hivatal közti adatcserét illeti. Ez kielégítő számunkra? Hát ebben nem vagyok biztos. Minden esetre ezek azon területek, amelyeknél esetleg módosítókat terjesztünk elő. Köszönöm, Viki. Köszönöm ahogy képviselőtársaim tudják, teljes mértékben támogatom azt, hogy erősödjön az átláthatóság és a függetlenség, a tájékoztatás az állampolgárok, az adófizetők, választók, adókedvezményezettek tájékoztatása, hiszen így működik jobban a gazdaság. A függetlenség tehát ebben kulcsfontosságú, hogy politikai ne lehessen beavatkozni például az információ kiadásának dátumába például, tehát nem csak az adat minősége, hanem publikálásának dátuma is számít. Független kell legyen magas minőségben, tehát nem alacsony minőségben kell független legyen, hanem magas minőségben. Úgyhogy a hozzászólások hozzászólások is erre utaltak. Egyetértek teljesen Szofival is abban, hogy ez a megfogalmazás a szövegben hozzáférést kell biztosítani minden igazgatási feljegyzéshez, dokumentumhoz miről beszélünk itt? Kinek, milyen adminisztratív műveletek, dokumentumai, milyen típusú dokumentumok? Túl széles körű, túl széles merítésű ez a megfogalmazás. Sokszor mondjuk, hogy például a vállalatok esetében ugye 3, 4, 5, 6 formátumban kell leadják ugyanazt a jelentést, információt a vállalatok, különféle hatóságoknak, ez nem tesz jót a hatékonyságnak. Ha pedig a a statisztik, nemzeti statisztikai hivatal kell, hogy leadja. Tehát beavatkozhatunk a függetlenségbe, hogyha nem értelmezzük pontosan, hogy mit értünk ez alatt, a kifejezés alatt, igazgatási anyagok vagy dokumentumok. Hogy van még tennivaló, van még munka ebben, hogy jobban feltárjuk a javaslat hátterét, egyrészt, másrészt, hogy biztosítsuk a függetlenséget és a magas minőséget. Ezek ne egymással egyből mondóak legyenek, és hogy azt is biztosítsuk, hogy hatékony módon lehessen felhasználható az információ. Hasznos nyilatkozatokat tett, például a költség kezelésben is, hogy nem akarnak plusz költségeket terhelni a, a, a társadalmakra. Szerintem ez is jó irányba tett lépés a bizottság részéről. A delegált jogi aktusok alkalmazásáról is hallottunk érveket, és ahogy más kérdésekben is itt is az ördög a részletekben rejlik, hogy a tagállamok mit akarnak és mit nem akarnak nyilvánossá tenni. Sokszor egy, egy döntés, ami első pillantásra nagyon egyszerűnek látszik, politikailag nagyon súlyos töltettel rendelkezhet. Úgyhogy egy kicsit részletesebben kell neki dolgoznunk, azt is, hogy mit vagyunk hajlandók átadni delegálni hatáskörként a bizottságnak ezekben a kérdésekben. Köszönöm, Nikolás Untis. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt kollégák. Volt alkalmunk arról, hogy különböző témákról eszmét cseréljünk, amelyek a statisztikák objektivitásához és hitelességéhez kapcsolódnak. Ezt a mostani jelentéstevő kollégával megtettem, és nem akarom az alapvető észrevételeket megismételni. A jelentéstevő bevezetője után némileg szkeptikusabbak vagyunk, ami a statisztikai adatok hitelességét, megbízhatóságát illeti. Két észrevételem lenne. Szeretném kiemelni, hogy valóban erőfeszítéseket tesznek a statisztikák jobb minőségének biztosítása érdekében, ami viszont a politikai szándék fennállását illeti, és itt nem a jelentéstevő ellen szólnék, hanem a múltbeli tapasztalataim alapján ö, fejezem ki ezt a szkeptikusabb véleményt. Nos, fel kell vetnünk a kérdést, hogy ezzel a rendelettel valóban el tudjuk-e érni, amit akarunk és itt ennek ez belső okokhoz is kapcsolódik. Az egyik ok a gazdasági helyzet. Különböző társadalmi-gazdasági adatokat gyűjtenek most, amelyek a gazdaságpolitika alakításánál kerülnek felhasználásra, és ez egy nagy problémát jelent. Természetesen lehet használni ezeket bizonyos tervezéshez, de e, mindenféleképpen e, súlyos, kedvezőtlen hatása is lehetnek ennek. Aztán azt is meg kell néznünk, hogy milyen statisztikai adatokat akarunk gyűjteni, miről is vitázunk, milyen adatokat tartunk kívánatosnak. Hiszen az eredményektől függően mindig más és más képet kapunk a gazdaság ról, és politikailag kihasználják ezt a különbséget. Görög tapasztalat ez, de nem csupán Görögországban vannak problémák a statisztikákkal. Sok minden nem került még tisztázásra büntetőjogi szempontból sem, a múltbeli történéseket illetően, illetve a statisztikai adatok gyűjtését illetően. Nem tudom, hogy a rendelettel ezt el lehet-e érni, hogy ne kerüljön sor a statisztikák úgymond kreatív alkalmazására. Ki is ellenőrzi a független hatóságokat? Ki látja el ezt a feladatot? Hogyan lehet ilyesmit ellenőrizni? A kezdetektől kezdeném egyáltalán ki szabja meg, hogy ki legyen a statisztikai hivatal vezetője, milyen kritériumok mentén történik ez? Ez valószínűleg egy kormány vagy egy politikai szerv döntése. Van-e parlamenti ellenőrzése fölött? Mit jelentenek egyáltalán a szakmai kritériumok? A tapasztalat azt mutatja, hogy általában egy bank vezető beosztottja lesz ez, és itt a bankok bizonyosan nagy befolyással bírnak erre a területre, a nemzetközi valuta alap is, tehát ez mindenképpen egy szakmai tapasztalatot jelent. Ugyanakkor a statisztikai hivatal ennek megfelelően hiteles lesz. A döntő kérdés azonban továbbra is az, hogy ki ellenőrzi hogy ez az illető személy független-e, ki vállalja a politikai felelősséget ezért. Október 26-27-i döntés ö, nyomán a bizottság az Eurostatról hozott döntést, Semeta úr is állást foglalt ezzel kapcsolatosan. Ha viszont a dolgok rossz irányt vesznek, akkor ö, kivállalja ezért a felelősséget, ki igazítja ki a helyzetet. Ö, és itt jogi kérdések is felmerülnek. Mindenképpen dicsérném a jelentéstevőt, módosítóinkkal megpróbáljuk majd javítani a szöveget. Köszönöm. Uh, Köszönöm szépen. Pahota úr itt ül a statisztika, Európa Statisztikai Hivatal képviseletében. A jelentéstevő is örömmel hallgatja meg az ő véleményét, Kicsit csúszásban vagyunk, kérem ennek tudatában reflektáljon az eddig hallottakra. Köszönöm, elnök asszony. Valóban rövidre fogom. Szerintem a jelentés motivációját igen jól elmagyarázta a jelentéstevő. Magam és utalnék arra a meghallgatásra, ahol is Rademacher úr, az Erostat főigazgatója jelen volt, és az azt követő diszkusziót során is nagyon sok olyan téma felmerült, amely ma is napirenden van. A javaslat nézetünk szerint realista alapokon áll, olyan törekvéseket fogalmaz meg, amelyek nagy szükség van, erre jól rámutattak a jelenlegi legfrissebb fejlemények is. Az is elmondható a javaslatról, hogy ez a szubszidatás elveit tiszteletben tartja, egy célzott felülvizsgálatot irányoz elő, és pontosan kifejti ezek fő céltémáit. Hagy koncentráljak azokra a kérdésekre, amelyek most a mostani eszmecsere során, során felmerültek. Az első kérdés, hogy vajon ugyanazok a normák és sztenderdek alkalmazandóak-e a függetlenségre vonatkozóan, az Eurostat főigazgatóját illetően is. A válaszom az, hogy igen. Az Európai Bizottság most dolgozza ki azt a felülvizsgált döntését, amely az Eurostat vezetőjének kinevezését irányozza elő, és ez teljes mértékben a javaslat tervezett tartalmával esik egybe. A második kérdés a bizalomhoz való hozzájárulás eszközről szólt, illetve az új eszköz jellegéről. Tény, hogy ez egy politikai deklaráció, ám fontos azt a tényt látnunk, hogy ez a nyilatkozat deklaráció, illetve annak gyakorlati végrehajtása, vizsgálat, monitoring tárgya. Ez egy fontos újdonság, és e tekintetben számíthatunk végrehajtásra. Nem pusztán írott malaszt marad ez a dokumentum, hanem figyelemmel kísérjük végrehajtását is. Az administratív dokumentumokhoz való hozzáférést illetően azt szeretném világosá tenni, hogy csak kvantitatív jellegű adatokra vonatkozó tájinformációt értünk ez alatt a, a költségcsökkentés érdekében, tehát már létező tájékoztatási információ hoz való hozzáférést értünk ez alatt. És abban is egyetértünk, hogy bizonyos korlátozásokat kell megfogalmazni, tehát pusztán az adatokra vonatkozó tájékoztatásról van itt szó. Nagyon fontos kérdés a, a módszertani függetlenség kérdése. Mi úgy látjuk, hogy fontos, hogy erőteljes konszenzus alakuljon ki az egyes fogalmak alkalmazásában. Nyitva állunk a folyamat elején egy vita, egy széleskörű közvita megszervezésében, és aztán a, a statisztikai ö, adatképzők ezt követően a, mód, a közösen megállapított módszertan alkalmazásában függetlenséget élveznének. Ezt is pontosabban meg lehetne fogalmazni a szövegben. Nem az a cél tudni, hogy tökéletesen teljesen függetlenül működjenek a hivatalok, hanem az alkalmazott fogalmak és módszerek körében egy konszenzusra törekszünk az intézmények között. A Code of Practice, ez egy önszabályozó ö, viselkedési kódex volna, olyanként kell tehát vizsgálnunk, olyan eszközként, mely minimum normákat határoz meg egyrészt, másrészt megfogalmaz bizonyos törekvéseket is ilyen értelemben egy ilyen eszközt nagyon nehéz volna jogilag kötelezővé tenni, hiszen e törekvések nem lehetnek feltétlenül kötelezőek. Ám azok a javaslatok, amelyek a minimum standardeket tennék jogilag kötelezővé, különösen a statisztikai hatóságokhoz adott való hozzáférés tekintetében, ez, ez lehetne kötelező, ám az anyag többi része, amely inkább aspirációkat, törekvéseket fogalmaz meg, nem volna kívánatos, ha kötelezővé válna. Ezek azok a fő témák tehát, azok a felvetések, amelyekre reflektálni szerettem volna röviden, és engedjék meg, hogy azt is hangsúlyozzam, hogy az Európai Bizottság nagyban számít az Európai Parlament aktív támogatására abban, hogy fenntartsuk eh, eh, nagyra törő terveket, e törekvéseket, hogy a folyamat végén is ilyen nagyra törőek legyenek azok, mint most az elején. Köszönöm a hozzászólásukat, meg vagyunk győződve arról, hogy egy nagyon jó minőségű javaslat jön majd létre, amely a statisztikai adatképzés normáit magas szinten húzza meg, annál is inkább, mert nagyon fontosak ezek társadalmaink szempontjából. Én is köszönöm. Nagyon sok munkát végeztünk a közelmúltban a statisztikákkal kapcsolatban, és tudjuk tapasztalatból, hogy ezt a csatát általában a tagállamok közt kell megvívni, amikor ugye a oldalú egyeztetésekre kerül sor. És keményen küzdöttünk a hatos csomaggal kapcsolatban is, hogy a szakmai függetlenséget a statisztikusok szempontjából ott megemlítsük. Ez pedig egy nagyon releváns pont, amelyet továbbra is hangsúlyoznunk kell. De mi éltünk a lehetőségünkkel, hogy ezt már ott hangsúlyozzuk. Ez volt ugye az első alkalom Vicky jelentése kapcsán, és továbbra is folytatnunk kell ezt a munkát. Edward. Zárásképpen szeretnék köszönetet mondani az árnyékjelentéstevőknek, mert úgy vélem, hogy minden egyes felvetés nagyon helytálló volt, nagyon releváns volt. Ezek, ezeken múlik, hogy mitől lesz egy jelentés valóban egy kiemelkedő jelentés, egy olyan jelentés, amely a változásokat is elősegítheti. Feljegyeztem tehát az észrevételeket a Eurostat standardjával kapcsolatban, illetve a, ami a gyakorlati kódex kötelező jellegét illeti. A különböző dokumentumokat megnézem majd, hogy mit is kell értenünk ezen fogalom alatt, illetve ami a szabadság, valamint a függetlenség és a politikai irány közti egyensúlyt illeti. Ezt is figyelembe veszem. És végül, de nem utolsó sorban, Suntis úr jelentése és megfogalmaz különböző javaslatokat azzal kapcsolatban, hogy mit is kell a statisztikai adatoknak mérniük. Az elnök részéről ugye tudom, hogy az OECD előtt egy konferencián ugye hangsúlyozták, hogy nem csak a GDP-t kell nézni, hanem egyéb aspektusokat is. Az életminőséget, a családok életminőségét is figyelembe kell venni, nem csak pusztán bizonyos mutatókat, amelyek az emberek véleménye szerint elkülönülnek a realitástól. Tehát nyomon követem ezen javaslatokat, és szeptember elején majd módosítók formájában fogom előterjeszteni az javaslatokat. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Ami pedig az ideiglenes menetrendet illeti, a jelentés tervezetet szeptember 26-án fogjuk itt a bizottságban ismertetni, és október 9-e a módosítók előterjesztésének határideje. A célunk az, hogy november 5-én megbeszéljük ezeket, és utána szavazzunk talán decemberben kerülhet ez a plenárisra, vagy talán még egy kicsit hamarabb. Most pedig átérhetünk a nyolcas napi rendi pontra, a szavazásra. A MIFID szavazást elhalasztottuk, tehát csak a különböző tagállami tagállambeli társult vállalkozások közötti kamat és jogdíjfizetések közös adózási rendszere az jelentés, amelyről szavazunk. Adok néhány percet, hogy mindenki meggyőződjünk arról, hogy mindenkinek megvan a szavazó listája. Yeah, it's okay. But people are still Are we, are we ready? Készen el mindenki? Akkor csináljunk egy próbát, egy próbaszavazást. Ha mindenkinek megvan a szavazókártyája, kérem használja ezeket. Megnyitom a szavazást. Kérjük, mindenki nyomja meg a gombot. Um, I haven't got the numbers right. Okay. Rendben. No. Right, 35. 35-en szavaztak, 5, 5 kollégára még mindig várunk. Rendben. Egy, az ALDE egy mínusz, valaki elfelejtette a szavazókártyáját, 36-an kapcsolták be a kártyájukat, 31-en szavaztak. Oh. Okay, minus. Az Aldénál akkor mínusz kettő. Okay. Right, well, we're closing. Szavazást lezárom. Úgyhogy akkor elkezdhetjük. 14-es módosító mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-ös nem szavazunk. 4-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 16-os mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 17 mellette, ellene tartózkodás ellenőrizzük a 17-est. Uh, um, could I have the vote open? Megnyitom a szavazást. És az aldénák plusz kettőt kell hozzáadnunk. Az eredményhez lezárom a szavazást, és 20 mellette szavaztak, a két aldés kollégát hozzáadva, tehát elfogadtuk 18-as mellette. Ellene. Tartózkodás. Azt hiszem, hogy elfogadtuk ugyanilyen többséggel, mint az előbb, de azt javaslom ellenőrizzük. Okay. That... Mindenki szavazott? Az Aldi-nál kettőt hozzá kell adni, tehát 21-en mellette szavaztak, és 16-an ellene elfogadtuk. 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk ahogy az előző kettőt, is 20-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. a szavazása 21 első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, második rész mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 22-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos mellette nem, a hatos fogyottá válik, 23-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 7-es okafogyottá vált, 25-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 1-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 8-as három részben. Első rész mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadtuk. Ellenőrizzük, hogy ugyanolyan a, e a többség, mint az imént. Az ALDE részéről két plusz. Mindenki szavazott, lezárom a szavazást. 20 mellette, 17-en ellene beleértve a két aldés kollégát, második rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, ugyanez a többség, harmadik mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. Kilences, mellette, ellene, tartózkodás, elutasítva, tízes, mellette, ellene tartózkodás elutasítva, kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hármas mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk. És elektronikusan szavazunk a módosított szöveg egészéről. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. 32-en mellette, szavaztak hárman ellene, és három személy tartózkodott. A jogalkotási javaslatról nyitom meg a szavazást. Mindenki szavazott? Kérem, nyomja meg mindenki a gombot. Lezárom a szavazást, és 33-a mellette, egy ellenszavazat és három tartózkodás. Köszönöm szépen. Azt hiszem, hogy ezzel lezárhatjuk az ülésünket. és találkozunk délután. He's not here, is he? Oh, okay. oh I'm sorry, I couldn't see him. Um, sorry, I, I think... Elnézést, mert nem tudom, hogy az előadó szerette-e volna kommentálni a MIFID jelentés szavazásának elhalasztását. Az előadó jelzi, hogy nem, tehát csak elhalasztottuk, mert nagyon sok a munkánk. Köszönöm.